És most pedig a napi renden a következő pont következik, Alexander Graf Lambsdorff kollega jelentése, amelynek a témája a védelem és a biztonság területéhez kapcsolódó közvetjelzések kérdése. Kedves kollégák, 13 EU misszió van a világon, amivel stabilitást és békét kívánunk teremteni. 9 már lezárult. Ezen bevetések során haderőt is alkalmazunk, vagy rendőrséget, igen nehéz körülmények között. Ezzel egyidőleg azt is tudjuk, hogy nagyon sok a válság még több, és az Európai Unió hozzájárulására való igény növekedni fog, mint sem csökkenni. És azt is tudjuk, hogy európaiként gyakran nem vagyunk képesek úgy végrehajtani a missziókat, ahogyan ezt kellene optimális felszereltséggel, interoperabilis alapon és stratégiailag jól felkészülve. Viszont ezt el kell érnünk, tudni, ezzel tartozunk a rendőreinknek és katonáinknak, akiket a világon mindenütt alkalmazunk. Távol állunk ettől. Az egyik ok, hogy széttöredezett a piac. 89 különböző kutatási programot engedünk meg magunknak itt az Európai Unióban, az Egyesült Államoknál ugyanez a szám 29. Nagyon kevés az együttműködés a tagállamok között, amikor termékeket fejlesztenek ki. Vannak úgynevezett történelmi beszállítók, de mondjuk ők előnyt élveznek a jobbal szemben, aki nem annyira történelmi. Ezt meg akarjuk változtatni. Ugye azt kell látnunk, hogy mintegy 91 milliárd euróról beszélünk ezen a piacon, és 13%-ot meg egész Európában. Egyébként 2%-kal Németország a legutolsó ebben a kérdésben. Vagyis a belső piac a felszerelések területén nem működik, bizonyos információkhoz nem lehet hozzáférni, nem kapják meg a haderők a legjobb felszereltséget, és adópénzeket pazarolnak el. Ennek ellenére viszont azt kell, hogy egyre drágább a felszerelés, miközben csökkennek a honvédelmi kiadások. Egyértelműen arról van szó, amit most el akarok mondani, hogy nem többet akarunk költeni ilyen célokra, hanem okosabban költsük ezt el, ezzel tartozunk az adófizetőknek. Éppen ez a parlament 2005-ben egy jelentést készítetett, és ebben felszólította a bizottságot, hogy irányelvet készítsenek erre a szektorra. Ez meg is történt, egyeztetve a parlamenttel és a tanácssal. Ez számunkra és számomra különösen, mint jelentéskészítőnek fontos volt és Sárközi úr elnöksége idején megemlítette az európai védelmi piacot. Vagyis egyértelművé kell tenni, hogy a bizottság és a tanács egy irányba húz. Az első olvasatban történő egyezség eredményes volt, és az eredményeink a munkának, is. remélem holnap szavazni tudunk erről, és ezzel a szavazással megnyitjuk a piacot, átláthatóbbá tesszük a megfelelő pályáztatást. Megfelelő kontextusban kell látni ezt egyébként decemberben a elfogadtok a közösségen belüli védelmi szolgáltatásokat. Mindkét irányel függetlenül egymástól működik, de természetesen szükség van erre. Éppen ezért nagyon fontos, hogy holnap erről a csomagról sikerrel szavazzunk. Ez nem fog forradalmat jelenteni a piacon, de fontos ez a lépés, és nagy lépést tehetünk előre. Végül pedig szeretnék az árnyék előadóknak köszönet mondani, Charlotte az ides Bármara Vajrának és Gizela Kalembachnak. Mm, tisztességes, időkét kritikus, de mindig konstruktív együttműködés volt ez. Köszönöm a tanácsnak és az Európai Bizottságnak is az együttműködést. Azt gondolom, hogy az akarat, a politikai szándék, a kompromisszumkészség és a professzionalitás egy irányba mozdított bennünket. Konstruktívan kell dolgoznunk Európa érdekében, ezzel tartozunk a polgárainknak, és remélem, hogy ezt holnap a csomag elfogadásával alá is támasztjuk majd. Egyébként pedig azt gondolom, hogy ezt a vitát Brüsszelben és nem Strasbourgban kéne lefolytatni. Megkrivi. Köszönöm szépen, Lambsdorff úr. Megkrivi biztos úrnak adom meg a szót. Képviselők, először is elnézést kérek. Elég rossz a hangom. Nos, a védelmi beszerzésekkel kapcsolatos 2007-es védelmi csomag kapcsán úgy gondolom el kell mondanunk, hogy ez egy jelentős előrelépés a közös európai védelmi piac megteremtés érdekében. Más szóval ez a direktíva egy rendkívül fontos eszköz, amely megerősíti Európa védelmi képességeit eh, hatékonyabbá teszi a közféra költekezését. Nagyon sok javaslat eh, esetében a szoros együttműködés eh, eredményeket hozott, köszönhet jár Nanzerford megjelentéstevőnek, akinek sikerült elérni első olvasatban a tanácsi megegyezést. Köszönet jár az árnyék jelentéstevőknek is a rendkívül konstruktív munkájukért a francia és a szlovén elnökségnek ugyancsak, akik részt vettek a tanácsra folytatott tárgyalásokban. Végül köszönet a cseh elnökségnek, amiért elkötelezték magukat az ellett, hogy lezárják ezt a dossziét. Úgy gondolom, hogy a szerződéskötő hatóságok megkapták a megfelelő rugalmasságot, ezek a szerződések gyakran rendkívül bonyolultak és érzékenyek. Sikerült biztosítani az ellátás biztonságát. Ez az eszköz tehát olyan eszköz, amelyet a tagállamok eredményesen tudnak alkalmazni, annélkül, hogy saját biztonsági érdekeiket veszélyeztetnék. Az érzékeny beszerzések esetén nem csak a katonai területen is fontos előrelépéseket tesz lehetővé ez az anyag. Az új technológiák terén ugyanis a belső és külbiztonsági, illetve a polgári és a katonai jellegű technológiák közötti választóvonalak igen homályosak. Gyakran ezekre is ezeket az eljárásokat kell alkalmazni. A tagállamok azonban a 296-os alapszerződési cikk értelmében derogációt is alkalmazhatnak. Nos, ennek e, ezzel lehetőséggel élve az Európai ipar nagyobb piachoz jut hozzá, alacsonyabb árak alakulhatnak ki, és végső soron a piacok nyitottabbak lesznek valamennyi iparág számára. A verseny pedig azt jelenti, hogy jobb értéket kapnak a vásárlók a pénzükért, miközben el kell mondanunk, hogy mindenhez önök munkája járult hozzá. Köszönet és gratulálok a munkához. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm a biztos úrnak. Most pedig a néppárt nevében megadom a szót eh, Szédesed asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Európai fegyverpiacot vagy eh, védelmi eszközök piacát nem lehet egy napról másikra eh, létrehozni. Ebben egyetértettünk Lambsdorff úrral, illetve a bizottsággal és a tanácsal kell szorosan együttműködtünk. Ez egy első lépés még csak ezen a hosszú úton. A védelmi eh, felszerelések, eszközök is az egységes belső piac hatájára tartoznak, még ha vannak is eh, kivételek, de fontos, hogy eh, javítsuk Európa versenyképességét ezen a téren. A francia kormányzat nagyon sokat tett ennek érdekében, de elsősorban Lambsdorff úr az előadónak tartozunk köszönettel az érintett ágazat képviselő is eh, konstruktív szereplői voltak ennek a folyamatnak. A 2004-es eh, beszerzési irányelv is tükröződik ebben a jelentésben. Ezen kívül a nemzetbiztonsági érdekeket sem hagytuk figyelmen kívül. Természetesen az ellátásbiztonsága, illetve az információbiztonsága érdekében és mindent megtartunk. De a 296-os cikk, a híres 296-os e, e, cikk az LK e szerződésben, ennek az alkalmazása fontos, hogy ne adjon alapot a visszaélésekre, ne használhassák ezt kiskapukként a tagállamok. Jó volt azt látni, hogy a bizottság és a tanács is figyelembe vette a mi javaslatainkat, főként a a korlát, a határérték, illetve az átláthatóság terén. Éppen ezért azt mondhatom, hogy ez óriási siker, ez a jelentés. Én személy szerint nagyon örülök annak, hogy a legkényesebb kérdésekre tudtunk válaszokat adni a már meglévő uniós jogszabályok segítségével. Hogyha a parlament elfogadja az előttünk fekvő jelentést, méghozzá nagy többséggel teszi ezt, akkor egy nagyon logikus és jelentős előrelépést tehetünk ezzel. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. Grác. Köszönjük. A következő hozzászóló Weiler asszony, a szocialista frakció amiben négy percre kap szót. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Az Épp végén, illetve az új év elején érdekes újságcímeket olvashattunk. Egyre virágzik a fegyverkereskedelem, fegyver, fegyverkezési versenyre került sor, a honvédelmi beszerzések egyre drágábbak, további korrupciós esetek merültek fel Németországban és az Európai Unió egyéb tagállamaiban. A szociáldemokraták számára teljesen világos az, hogy a fegyverkezési verseny elszabadulása, illetve a korrupcióval, korrupció fölötti szem, szemet húnyás egymást el kell ítélni. A ezen törvény csomag céljai a két ajánlat, a két irányelv javaslatnak a célkitűzései világossá teszik azt, és biztosítják, garantálják azt, hogy ne csak a versenyképességről legyen itt szó, hanem az adófizetők pénzének elpazarlását is meg kell szüntetni, a korrupciót pedig, meg kell, korrupciót pedig szintén meg kell szüntetni. Ezért van az, hogy a szociáldemokraták támogatni fogják az eredményt. Európai jogi keretre kerül majd sor a honvédelmi beszerzések, kapcsolatos közbeszerzések területén. Nagyobb együttműködésre kerül majd sor a tagállamok között. Nem kerül sor szükségtelen párhuzamos kiírásokra, és több versenyre kerül majd sor. Kevesebb kivételre a 269-es cikk szerint. Számunkra, a képviselők számára nagyon fontos volt az, szerintem minden frakcióra vonatkozik ez, hogy a futóri képviselő által felvetett kérdést, a jogvédelmi kérdést is tárgyaljuk, aztán a kompenzációs kérdések is felmerültek. Azt hiszem, hogy ez a terület, ez az ágazat eddig nagyon elkényeztetett volt. Nagyon fontos volt számunkra, hogy az eredmények minden 27 tagállam számára képviselhetőek legyenek, még akkor is, hogyha csak 6 vagy 7 országban kerül sor a honvédelmi eszközök gyártására, és még akkor is, hogyha csak ezen kívül néhány vesz részt a kereskedelemben, nagyon fontos, hogy mindenki számára képviselhető kompromisszumokra kerüljön sor nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy minden úgy fog működni, mint ahogy ezt mi elképzeljük. Az Európai Parlament továbbra is szeretne ellenőrzési joggal e, rendelkezni, szeretnénk, hogyha tájékoztatnának bennünket, és ne csak az Európai Bizottság tájékoztasson bennünket, hanem a, ezen irányelv eredményeiről és ennek e, végrehajtásáról szeretnénk, hogyha tájékoztas, tájékoztatnának bennünket. Még akkor is, hogyha a belső piac erősödik és egyre inkább szorosabbá válik, még akkor is az Európai Parlament kell, hogy maradjon az ugye a megválasztott intézmény, amelyet be kell, hogy vonni a való, be kell vonni a valódi ellenőrzésbe. Ugyanúgy, mint ahogy a nemzeti parlamenteket. Ez még így nem e, érvényes az Európai Parlament szempontjából, de jó lenne a jövőben e, érvényes lenne ez. Németországban ugye már vannak nagyon negatív tapasztalataink a honvédelmi beszerzésekkel kapcsolatban, a magas árakkal kapcsolatban. Minden tagállamnak vannak hasonló tapasztalatai. Végezetül pedig, hát nem igazán szeretnék, illetve szeretném elmondani azt is, hogy az együttműködés jó volt, de a parlamenti eljárás elviselhetetlen volt, és ezért nem tudok köszönetet mondani. A első olvasatban elért eredmény, ez erre nem mondhatjuk azt, hogy ez valódi parlamenti eljárás, ez kivétel kell, hogy maradjon. Ebben a jogszabály csomagban nem volt erre szükség, jó lenne, hogyha ez kivétel maradna, és a jövőben, a következő törvényezési ciklusban erre nem kerülne a sor. Köszönöm szépen, Búzói képviselő, következik két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégáim. Először is engedjék meg, hogy gratuláljak eh, Lambsdorff úrnak. Nagyon elkötelezett, fontos munkát végzett. Alapvető fontosságodnak tekintem, hogy közös eh, fegyverpiacot eh, alakítsunk ki az európai biztonsági és védelmi politika értelmében úgy gondolom, hogy az átláthatóság és a diszkrimináció mentesség erre a piacra is vonatkozni kell. A biztos, a bizottság javaslata egy olyan szabályrendszert hozott létre, amely a beszerzési eljárásokra vonatkozva hozzásegít a közös fegyverpiac létrehozásához. Azonban ki kell emelni, hogy mind a gyártók, mint pedig a beszerző hatóságok, a szerződéskedő hatóságok eh, szerepét figyelembe kell venni, különösen a pályázókra vonatkozó információk, az alvállalkozókra vonatkozó információk tekintetében a pályázóknak biztosítaniuk kell az ellátás biztonságot. Másfelől azonban a pályázattevőket eh, köti az áttekintési eljárás is, bele eh, kell látniuk abba a folyamatba, amely a szerződések elbírálását jelenti, hogy biztosított legyen a diszkrimináció mentesség, meg az információ kiadást azonban bizonyos derogáció alkalmazásával továbbra is meg lehet tagadni abban az esetben, hogyha ez európai biztonsági érdekeket érint. A közös európai védelmi piac, de akár a jövőben az ellentételezési eljárásokra is kitérhetünk majd, az adott helyzetben, minden egyes tagállam adott helyzetében kell, hogy érvényesüljön. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Kettő percben Janowski úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Lambsdorff úr hatalmas munkát végzett, a közféra költekezései mindig is nagy figyelmet kaptak. Nagy pénzekről beszélünk a védelmi szektorban. Olyan szolgáltatókat kell választanunk, akik nem csak olcsó megadásokat kínálnak, hanem optimálisakat is. Nem szabad megfeledkeznünk az anyagok és a kivitelezés minőségéről de természetesen a titoktartás és a bizalmas adatkezelés ügye is felmerül. Ezek az ellentételezési úgynevezett offset ügyletekre is vonatkoznak. Úgy gondolom, hogy a direktíva tervezett ebben megfogalmazottak nagyjából pontosak, megfelelőek és hozzásegítnek a közbeszerzés áramonadosításához e szektorban. Elnök, köszönöm, Kallenbach asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a kiváló együttműködésért, mert mindamellett, hogy jogos a kritika az eljárással kapcsolatban az első olvasatban, mégis az együttműködés volt az előfeltétele annak, hogy a háromoldalú egyeztetésben a parlament hangját valóban meghallják. És erre sor is került. Ma egy kompromisszumos javaslatról döntünk, egy olyan termékről, amelynek előállítása és kereskedelme néhány tagállamra koncentrálódik. Ez nagyon érdekes tapasztalat volt számomra, hogy a belső piac és a verseny tiszta teóriájának a védelmezői visszavonultak a nemzeti mechanizmusok mögé, és a nemzeti politikák mögé. A honvédelmi termékekkel, eszközökkel való további kereskedelem során talán fennáll az esély arra, hogy az adófizetők pénzét hatékonyabban tudjuk felhasználni, hogyha csökken ezeknek az ára. Ugyanez érvényes a korrupció visszaszorításával kapcsolatban, ezzel tartozunk a polgároknak. Emellett az is világos, hogy világos közbeszerzési feltételek lesznek érvényben, és ezek a KKV-knak valódi esélyt adnak arra, hogy beszálljanak a közbeszerzési piacba. És mindemellett, hogy sikerült csökkenteni a joghézagokat és a, az esetleges kibúvókat a közbeszerzési eljárás kiírása alól, még kommunikálni kell az Európai Bizottsággal. A gyakorlatban, azon, a gyakorlatban sor kerül a cserekereskedelem gyakorlatára is, ezt nem legalizálja ez az irányelv. Első alkalommal jogi eszközök végre, bevezetésére is sor kerülhet. Szerettem volna, hogyha e, európaibb e, e, lenne ez az ágazat, átláthatóbb lenne, a küszöbértékeket csökkentenénk, de mindemellett azért ez nagy előrelépés, és várom a végrehajtási eredményeket. Köszönöm szépen, Flüger kollégái a szó. Köszönöm szépen, ez az irányelv egy csomag része, és szeretnénk valódi versenyt és erősebb versenyt létrehozni a honvédelmi eszközök területén is. Ez a fegyverek azonban, a fegyverek célja az, hogy ezekkel embereket ölnek meg. Svoboda kollega az legutóbbi vita során azt mondta, hogy jobb kezdeti feltételekre van szükség az európai honvédelmi ágazatban, mert nagy a konkurencia, főleg az Egyesült Államokból. 2005-ben az európai eh, államok először, eh, államoknak először sikerült eh, első helyre kerülni a fegyverkereskedelem területén. Az első öt helyet európai államok foglalják el az importőrök pedig a közel-keleten találhatók. Mi att- nem attól félünk, hogy nem az kell, hogy legyen a céljunk, hogy hatékonyabb legyen a fegyverkezés, hanem a lefegyverzést kellene célul kitűzni. És teljesen világos, hogyha ezt figyelembe vesszük, hogy mik a célok. Köszönöm szépen, megadom a szót Schwab úrnak három percre. Elnök úr, kedves kollégák, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a Belső Piaci Bizottságban. De a Szédebizottságnak is szeretnék köszönetet mondani, az eh, elnökünknek, Carl eh, eh, von Vogaunak. Ma nem a fegyver exportról beszélünk, az Európai Unión kívül, kívül lévő országokba irányuló fegyverexportról, hanem arról a kérdésről, hogy a fegyverek kereskedelme az Európai Unión belül, a 27 tagállamban hogyan valósuljon meg, hogyan lehet ezt olcsóbbá tenni és hatékonyabbá hogy a parlament itt egységes álláspontot fogadott el, ezt szeretném üdvözölni, mert a polgárok ezzel a 70 milliárd eurót kitevő piacon hatalmas megtakarításokat látnak majd, és a békeosztalék így kifizethet, kifizetődő és kifizethető lesz. Nagyon sajnálom, hogy a tanács képviseletében ilyen kevesen vannak itt, minden esetre üdvözölni kell ezt a megegyezést, hiszen a tagállamok nagyon heves vitákat folytattak korábban. Tudom, hogy a háromoldalú párbeszédben nagyon nehéz volt az előrejutás, osztom a szociáldemokraták véleményét ezzel kapcsolatban, de szerintem ennek az eredménye meg lesz. Nagyon sajnálom, hogy ilyen kevés kollega vett részt, vesz részt ebben a vitában. Ma délelőtt az euró tizedik év, ö, évfordulóját ünnepelhettük. Remélem, hogy néhány év múlva visszatekinthetünk az honvédelmi eszközök területén meglévő együttműködés sikereire is. Az az elv érvényes, hogy amit az egyes tagállamokban követelményként megfogalmazunk, ez minden más tagállamban is érvényes legyen. Ez nagy bizalmi a tőkét feltételez a tagállamokban. Köszönöm, hogy ezt megfogalmazták. Az Európai Bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon sokat dolgoztak ezen az irányelven, és a tagállami el, el, ellenkezés sikerült legyőzniük, és konstruktívan előre haladni. Azok a pontok, amelyek pozitívak ebben a jelentésben, ezeket már említették a kollégák a közbeszerzési eljárás tekintetében, ezt nem szeretném megismételni. Azt hiszem, hogy a csomag második részével sikerül jó nagy előrelépésre, előrelépésre sort keríteni. És az Európai Unióban ez az egység, egységesség erősíti a nemzetközi válságok eh, eh, esetében is az egységes fellépést. Az Európai Unió autonóm bevetés, erőinek autonóm bevetése Afrikában, egy ír tábornok vezetésével és 15 tagállam részvételével, hogyha ez sikerül, akkor ez azt mutatja, hogy az Európai Uniónak milyen nagy előrelépést sikerült elérnie a védelem területén. Ezen az úton kell tovább haladni. Köszönöm. Ászé Ferreira képviselő következik. Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani Alexander Lambsdorffnak. És ez a jelentés, amelyet Lambsdorff képviselő készített, ez kiváló, és Barbara Weilernek is szeretnék köszönetet mondani. A stratégiai koordináció rendkívül fontos az ezen a területen megfelelő elővigyázatossági intézkedéseket kell bevezetnünk, annak érdekében, hogy a belső piaci szabályok a honvédelmi eszközök területén is érvényesek legyenek, és a közbeszerzések területén is az Európai Unió tagállamaiban. Ezzel egy időben meg kell teremtenünk annak a feltételét, hogy a ter, Európában ezek a termékek és ezek az eszközök versenyképes sem kerüljenek kereskedelembe. A honvédelmi és biztonsági eszközöknek a közbeszerzése eh, területén a tagállamok érdekében áll a biztonság garantálása. hiszen eh, ezek a termékek nagyon eh, érzékeny termékek, a lőszerek és a fegyverek. A KKV-k számára biztosítanunk kell a piachoz való hozzáférést az alvállalkozói szerződések megkötésének, megkötésének feltételeinek egyszerűsítésével. És emellett a kutatást és a fejlesztést ne csak, nem csak a honvédelmi területen, hanem általában az európai ipar területén erősíteni kell, olyan iparágak területében is, területén is, amelyek a védelmi iparból származtathatók. Emellett szeretnék utalni egy nem olyan régi beszámolóra, illetve mm, megjegyzésre, mely szerint, hogyha békét szeretnénk, akkor a háborúra kell fölkészülnünk. Ezt a azonban azt se felejtsük el, hogy a békére van szükség, nem a háborúra, úgyhogy honvédelmi eszközökről jobb beszél. Köszönöm, elnök úr. Az amerikai Egyesült Államok évi két és félszer annyit költ védelmi beszerzésre, mint Európa. 500 és 200 milliárdról beszélünk. A kérdés az, hogy 200 milliárdból tudunk hasonló kapacitást építeni Európában, mint ami Amerikának van. Amikor ha védelmi miniszter voltam, akkor sokszor találkoztam az ágazat képviselőivel, akkor elmondtam, hogy én védelmi miniszter vagyok, akinek a dolga a hazát védeni, nem a, a honvédelmi ágazatot. Lambsdorff úr kollégám ezzel a megközelítéssel egyetértett. Ez a kezdeményezés is segíthet abban, hogy jobban költsük el a pénzeket, és remélhetőleg a kapacitást is javítjuk az Európai Unióban. Köszönjük. Ber asszony egy percben kap szót. Kedves képviselőtársaim, még egyszer szeretnék utalni arra, hogy csomagról beszélünk, egy csomagmegoldásról. Azt hiszem, hogy mind a két irányelv javaslattal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy ez iskolát fog teremteni. Részt vettem ennek a kidolgozásában, az európai védelmi ágazatnak a harmonizációja és az Európai Unión belüli liberalizáció a fő elvek itt és az Európai Unión kívülre irányuló exportok erősebb ellenőrzését is meg kell említenünk. Hogyha a negatív újságcikkeket és újságcímeket említjük, akkor ne felejtsük el azt, hogy az Európai Parlament mindig követelte magatartási kódexnek a létrehozását fontosnak és jónak tartjuk a harmonizációt a nemzetállamok a, a tagállamoknak az ellenőrzését is. Ez nem a harmonizáció alá tartozik, hanem a szankciós mechanizmusok kidolgozása alá, amelyeket ki kell dolgozni arra az esetre, hogyha nem felelnek meg ezeknek az irányelveknek. Bon per due minuti. Köszönjük, Tobon úr. Monsieur le Président, je voudrais m'inscrire... Köszönöm, elnök úr Csatlakoznék az előttem szólókhoz. Én is úgy vélem, hogy roppant fontos előrelépést hoz ez az irányelv Európában, és ez nagy részt az előadónknak, Lambsdorff úrnak köszönhető, Szedersöld asszonynak, illetve a francia elnökségnek, akik a múlt év végén egy utolsó erőfeszítés árán kompromisszumot tudtak létrehozni. Pár hónapos ciklus zárunk le ezzel, viszonylag gyors e, eljárás volt. A védelmi eszközökre a védelmi eszközökre vonatkozó e, ezt a pontot e, decemberben sikerült elfogadtatni, és a célunk az, hogy a 296-os híres cikk a közbeszerzési szabályoknak ne mondjon, ha egy mód van rá, ellent. Ez tehát azt jelenti, hogy a honvédelmi beszerzések eh, piacát eh, közösségi szintre kívánjuk emelni. Lehet, hogy eh, sokak számára roppant meglepő, de és ellentmond a védelmi beszerzések természetenek, de mégis nem feltétlenül mond ez ellent a szuverén tagállamok érdekeinek. A szlovén elnökség során és a francia elnökség során is nagyon sokszor előfordult, hogy felül tudtunk emelkedni ezen, és éppen ezért mondom, hogy ennek a szövegnek az elfogadásával kifogjuk a szelet az ideológiai vita vitorlájából, és remélhetőleg ezzel lezártuk ezt a kérdést. Van Orden úr, egy percre kap szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Brit konzervatívként mi általában a nyitott piacok érdekében szólunk fel, de hogy azt többen elmondták előttem, ennek a jelentésnek a lényege az, hogy az európai biztonság és védelmi politikát úgy erősítse meg, hogy ez nem feltétlenül hoz gazdasági előnyöket, és a védelmi kapacitás sem feltétlenül javítja. Marginális előnyöket hozhat például a britek esetleg más európai mm, piacokhoz jobban hozzáférnek védelmi beszerzések esetében, de inkább fordítva működik ez, más ország férhet hozzá a legnagyobb védelmi költségvetéssel eh, rendelkező brit piachoz ami már egyébként is a legnyitottabb Európában. Különösen aggodalomra ad okot, hogy ezen szabályok alapján a kutatás és fejlesztésre fordítandó eh, pénzek nem biztos, hogy eh, megtérülnek, majd az Egyesült Királyságban, hiszen hogyha nyitottak leszünk az európai versenyre, akkor a szellemi tulajdonjogokat, munkahelyeket és export lehetőségeket hogy fogjuk megvédeni? Ez a kutatást és fejlesztést ezen a téren nagyon negatívan érinteni. Van még pár más aggodalomra okot adó pont, de összességében azt kell, hogy elmondjam, hogy sem gazdasági, sem védelmi szempontból nem szüksége ennek az új szabálynak. Köszönjük! Következő hozzászóló. Pászkó képviselő. Nos, nagyon fontos ez az anyag, mind a közös biztonság és védelmi politika szempontjából, mint más tekintetekben, hiszen összeegyezteti a közbeszerzések átláthatóságának elvét e, a nagyon sajátos e, védelmi piaci e, sajátosságokkal természetesen a gyakorlatban fog elválni, hogy mennyire jó ez a szabályozás. A titoktartás és az átláthatóság, az átlános megközelítés és az egyedi bírálás elvei ellentmondásban vannak, ezt a gyakorlat fogja majd eldönteni. A megfelelő az európai testületeknek kell majd ezt az újszülött európai piacot kortába szednie, és a tagállamoknak is az új szabályok szerint kell majd játszaniuk a játszatot, játék, játékot. Románia esetében az ellentételezés az offset jelen pillanatban egy fontos technika a tagállami gazdaságunk túlélése szempontjából. Köszönöm, mondja az elnök megadom a szót a következő felszólalónak. Marinescu képviselő következik. Köszönöm szépen, ami a védelmi és biztonsági ágazatot illeti Európában. Ezek akár veszélybe is kerülhetnek az energiaválság és a pénzügyi válság miatt. Csak a szolidaritás segíthet megoldani a problémákat. A közös és átlátható szabályok létrehozása a közbeszerzési piacok esetében, amelyek a, amely a védelmi eszközöket illeti, előrelépést jelentenek az Európai Unióban. Nagyon fontos ezen a területen is piacgazdaságot megvalósítani, annak érdekében, hogy ellen tudjunk állni a konkurenciának, illetve versenyben részt tudjunk venni. Az információ biztonságát tekintve is megbízható rendszerre van szükségünk. Az exportok, amelyek a harmadik országokba irányulnak, ellenőrzés alá kell, hogy kerüljenek. A Lisszaboni szerződés megengedné nekünk, hogy valódi struktúrált és állandó együttműködésre kerüljön sor a védelmi területen is od lat dziewięćdziesiątych zauważamy iż fragmentaryzacja europejskich rynków a 90-es évek óta azt láthatjuk, hogy a védelmi piacok fragmentálódása negatív hatással van egész Európára. Csökken a forgalom, csökken a költés, akár csak a foglalkoztatás ebben az ágazatban, és az új technológiák kifejlesztése is. Még a nagyobb tagállamoknak is nehezére esik az új rendszerek kifejlesztése és ezek finanszírozása ahhoz, hogy megfelelő katonai potenciált építsenek ki az európai államok, megfelelő technológiai és kutatási alapra van szükség, hiszen így a védelmi kihívásokkal csak itt tudunk szembenézni. Ehhez megfelelő jogi keretre van szükség, egységesebb szabályokra, annak érdekében, hogy az európai szabályokat alkalmazzák a tagállamok, anélkül, hogy a saját védelmi kapacitásokat ezzel alásnák valahogy pedig figyelemmel kell követni mindezt, eh, illetve a közbeszerzések átláthatóságát és szabályosságát. Angela az képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Lambsdorff úrnak, és az árnyék jelentéstevőknek is, hiszen kiváló munkát végeztek. A legfontosabb jellemzők a eh, széttöredezettség a védelmi piacon. A védelmi és biztonsági terület a nemzeti hatáskörbe tartozik részben. Itt új jogszabályalkotásra került sor, amelynek a lényege az átláthatóság és az egységes piaci szabályozás alapjainak letétele a védelmi területen. Ez fontos tényező az európai védelmi és biztonsági ágazatban. Emellett nagyon fontos, hogy fontos az, hogy megfelelő döntéseket, intézkedéseket kell hozni az információk biztonságának garantálása érdekében. A 296-os cikk említése is fontos, ezeket tényleg csak kivételes esetekre kell korlátozni, ahogy ezt a szerződés és az Európai Bíróság is követeli. Nagyon fontos a rugalmas intézkedésekkel a KKV-kat erősíteni, amelyek kulcsfontosságú tényezőt jelentenek hisz a munkahelyteremtésben. Uh, Köszönöm, elnök úr, én is szeretnék gratulálni Lambsdorff úrnak és árnyékjelentés tevőjének, különösen Szédes Adasszonynak, de hagy húzzak alá valamit, amit e, Tubon úr mondott. A francia elnökség fantasztikus munkát végzett, amikor elérte a megállapodást a direktíva kapcsán. Remélem, hogy amikor a pár év múlva újra visszatérünk erre eh, a témára, akkor látni fogjuk, hogy nem kellett félnünk a közös európai védelmi piacról, hiszen ez Európa közös védelmi érdekeit szolgálja, és Európa közös eh, célja a verseny fokozása hagy hangsúlyozzak egy dolgot, ami nagyon fontos valamennyi tagállam számára, ez pedig az alvalkozásra vonatkozó szövegrész. A Tanács és a Bizottság véleménye nagy értelem, nagy mértékben tükrözte a parlament véleményét. Több átláthatóságra van szükség az alvállalkozási láncban, másrészt pedig eh, a tagállami hatóságoknak lehetősége van arra, hogy eh, a vállalkozók 30% mértékéig a vállalkozókat eh, használhassanak. Fontos, hogy európai tagállamok határain át keresztül is folyhasson a kereskedelem elnök, köszönöm, megkívülnek adom meg a szót. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi felszólalnak a kiváló véleményért, úgy gondolom, hogy a kompromisszum nem jöhetett volna létre semmilyen más módon. Ugyanakkor nagyon sok okunk van eh, arra, hogy elégedettek legyünk. Az a parlament kérte azt, hogy készüljön egy zöld eh, könyv a védelmi szektorról. Nagy tekintet, nagy mértékben a parlament kezdeményezésére van tehát szó. Másrészt ez a szöveg nagyon sok módosítót kapott, ezek nagy részét integráltuk is a szövegbe. Az áttekinthetőség, átláthatóság szempontjából, és ezért nagyon sok képviselő támogatni tudja a szöveget. Úgy gondolom, hogy ez hozzájárulhat a valódi európai védelmi piachoz. Öt évvel ezelőtt az a gondolat és cifi volt a legtöbb ember szemében, hogy egyáltalán beszélhetünk európai közös védelmi piacról, nem szabad erről a lehetőségről lemaradnunk. Euh, Megadom a szót a jelentéstevőnknek, Lambsdorff úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jeffrey von Odennek azt szeretném mondani, hogy gondolja végig, hogy az egyetlen, akit ő ezzel támogat, az a, ezek a német extrém szélsőségesek. Itt Flüger úrnak pedig annyit mondanék, hogy nem az exportról van szó, hanem a belső piacról. Amit Weiler asszony mondott, az igaz, ezek a termékek konkurencia nélkül nagyon drágák. Hogyha nincsen konkurencia, akkor ezek tényleg drágák. Nagyobb konkurenciát, versenyt kell teremteni Európában, ettől nyilván nem lesznek a termékek olcsók, de minden esetre olcsóbbak, mint eddig, és ez nagy eh, esélyt ad az iparnak új piacot, eh, eh, piacokat találni, a kis és középvállalkozásoknak hozzáférni a piachoz, és az átláthatóságot próbáljuk erősíteni, hogy a civil társadalom, a polgárok is követni tudják, hogy mi minden történik ebben, ezekben az ágazatokban, az NGO-k például. Végezetül szeretnék a kollégáimnak köszönetet mondani, hogy ennyit segítettek nekem a jelentés elkészítésében. A második oszlopba tartozó témáról van szó, de az első oszlopba tartozó eszközről is, hiszen belső piaci irányelvről van szó. Az Európai Bizottság pedig a tagállamok között közvetített, ami nagyon nehéz feladat volt. Ezt az esélyt ki kell használnunk. A politikai Európára vonatkozó esélyhez, a közös külös biztonságpolitikára vonatkozik, az értékekre és a békére alapuló Európa esélyhez, amit ki kell használnunk. Köszönöm szépen. Flüger. Flüger úr a 145-ös cikk szerint, eh, hogy mivel a nevemet említették, ugye lehetőségem van eh, reagálni hogy ki itt a szélsőséges, ez azt hiszem gyorsan megmutatkozik, hogyha megnézzük, hogy miről van szó. Piaci szélsőségességről van szó. Az én kijelentésem az az volt, hogy a hatékonyabb fegyveripar az Európai Unión belül kihatással van a fegyver exportra, és azt hiszem, hogy ezt nem lehet tagadni. Köszönöm. Euh, la discussion est close. Le... A vitát ezzel lezárom, a szavazásra holnap kerül sor. Napi rendet folytatjuk, a bizottsághoz intézett kérdések órája következik, vagy másfél órája, hogy pontosabbak legyünk. Az euró 10 éveire vonatkozik az első kérdés, biztos úr. Uh, while the experiences with... Köszönöm. A költségvetési koordinációval kapcsolatban pozitívak a tapasztalatok.